Good morning, dear colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Kezdjük az ülést. Most pedig litvánul folytatom. Taigi pereinam prie mūsų e, darbotvarkės. Tehát folytathatjuk a napi rendel. Az első napi rendi pont az magának a napi rendnek az elfogadása. Mindenki számára elfogadható? Úgy látom, nincs ellenvetés, úgyhogy folytathatjuk. A második napi rendi pont az elnök közleményei. Egyetlen közlemény van mára. Szeretném önöket tájékoztatni a napi rend változásairól. A kilences napi rendi pont az még a szavazás előtt megbeszélésre kerül. Hármas napi rendi pont – Ez egy jelentés az emberkereskedelem elleni harcról és a külkapcsolatokról szól. Ezt a hármas pontot illetően nem lesz vita, de szeretnék egy kis tájékoztatást adni a önöknek, ami a tervezett idejét jelenti a véleménynek Március 23-a jövő héten nyújtjuk be a jelentéstervezetet, a módosítók határideje március 29-e délután 6 óra. Majd ebben a szakbizottságban április 18-19-én szavazunk. Az AFED szakbizottságban 23-án, 24 e szavazunk májusban, majd júliusban kerül a plenárisra a jelentés. Úgyhogy ennyit tudnék mondani a hármas napi rendi pontról. Most pedig folytassuk a napirend négyes pontjával. Ez pedig a 2017-es költségvetés trialógusi mandátum. Jens Gerr a e, jelentéstevő, ő képviseli a Költségvetési Szakbizottságot, ellátogatott hozzánk, és tudom, hogy minden egyes szakbizottságba ellátogat, próbálja felmérni, hogy az egyes szakbizottságoknak mik a prioritásai, beleért a miénket is. Mi pedig megpróbáljuk figyelembe venni a többiek álláspontját, hogy egy általános rálátást kapjunk. Úgyhogy a jelentést önök köszönöm, hogy ellátogatott. Most pedig meg is adnám Jens Gájernek a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezeket a kedves üdvözlő szavakat. És valóban ma kezdtem ezeket a szakbizottsági látogatásokat az Európai Parlamentben. Önök az elsők. Nem, nem, ha itt kerestek, itt ülök fönt, azért nem láttak. Tehát ma kezdtem a szakbizottsági látogatások sorozatát, és tényleg Holnap még a kollégát képviselem egy szavazás, úgyhogy kicsit hosszabb ideig tart ez a dolog, de kedves kollégák, megígértük, hogy nagyon érdekes költségvetés tárgyalások lesznek. Miért? Azért, mert az EU nagyon nehéz helyzetben van éppen. Mindig azt mondjuk Németországban, hogy a költségvetés ezek a ugyan csak számokból áll. Igen, de ott van a jogalkotás, és ott vannak a politikai célok is, amelyeket pénzzel kell támogatnunk. Jelenleg az a helyzet, hogy egész Európát a migránsválság foglalkoztat, ez pedig inkább egy terjedő probléma, mint csökkenő. Ami a költségvetési vonatkozásait illeti ennek a terheket, nem tudunk erre elég erőforrást bocsátani. A hármas kategóriában belpolitika, illetve a négyesben is több milliárd eurót rendelkezésre bocsátottunk azért, hogy az okok ellen harcoljunk. Most azonban az a helyzet, amit mindenki ismer a hírekből, egyre romlik a helyzet. És egyre inkább kiéleződik. Bár Szíriában tűzszünetnek a reménye felcsillant, de nem kétséges, hogy a költségvetés a nehezedő nyomás, ezt csökkenteni akarjuk. A tanács Tegnap délután a tavaszi trialókuson ismertette velünk, hogy mi az álláspontjuk. Ezek azonban copy and paste, csak másolt költségvetési javaslatok igazából nem módosították a 2016-os költségvetési irányelveiket. És ragaszkodnak minden egyes kitételhez. Évek óta ezt teszik. A legnagyobb nehézséget mi jelenti? az, hogy jelenleg a közép távú keretek, ezeken nem szabad változtatni. És egyszerűen nem elég az ebben foglalt pénz ahhoz, hogy harcoljunk az összes felmerülő problémával. A másik a pontjában az az, hogy a középtávú keretek plafonján belül szabad marzsokat akarnak. Mire akarják ezt? Arra, hogy előre nem látható eseményekre fordítsák. Hát akkor felteszem a kérdést, hogy mi minden lehet előre nem látható esemény. Hát nagyon sok minden. Ha az embernek nincsen kristálygömbje, amivel a jövőbe lát, és nem látja, hogy mi történik 2017-ben, hát akkor ez így van. 2016-ban a márzsokat, amikor kreálták, ezt teljesen kimerítették. Tegnap, amiről megegyeztünk, de még nem fogadtuk el formálisan, a 2016-os első módosított kértségfedés 100 millió euró azonnali segélyt bocsát rendelkezésre azért, hogy a görög és firom határon, a macedón határon kialakult helyzetet megoldjuk, illetve hogy a terrorizmus elleni harcra az Európol plusz személyzetet kapjon. Tehát a 2016-os költségvetést az utolsó csöppig kimerítettük. Aztán jön az első módosítás, nem változik a költségvetés, de a tanács mégis úgy tesz, mintha ez egy normális helyzet lenne, és 2017-ben így folytathatnánk a több éves pénzügyi keretnek a plafonját, nem hajlandók kitolni. Ez a helyzet. Ezt azért említem, mert nyilvánvalóan, hogy ez a szakbizottság a hármas kategóriába, a belpolitikába eső témákkal foglalkozik. Daphne és a többi program, amivel foglalkozik, ide esik. Például a Nemi Esélyegyenlőségi Ügynökség. És hát nem azt mondom, hogy a többi politika nem áll közel önökhöz. Strasbourgban múlt héten, amit eldöntöttünk, abba beleírtam azt is, hogy a bizottság domborítsa ki a politikákban a nemek esélyegyelőségét. De az tény, hogy a költségvetésben minimális játéktér maradt. Ezért nem csak azért utazom körbe szakbizottságokat, hogy fölírjam magamnak, hogy milyen kívánságaik vannak, hanem azért is, hogy megértessem önökkel, hogy 20 szakbizottságnál is tök van ebben a házban. Valószínűleg nem tudom mindannyiuknak a kérését teljesíteni. Prioritás listánk lesz. De általános irányelvként a nemek esélyegyenlőségét biztosítani kell. Hölgyeim és uraim, a tanácsa priorizálás, prioritizálás szót használja. Jó, hát lehet ö, rangsorolni, de a soros elnökség képviselőjét megkérdeztem tegnap, hogy és akkor mi lesz, ha van sorrend? Az Európa 2020 céljai nem érvényesek? Nem érvényes a szegénység elleni harc? Hát dehogy nem. És tegnap, a múlt héten elfogadott irányába belevettük azt is az iránymutatásokba, hogy a gyermekszegénység ellen harcolni akarunk Persze, hogy tennünk kell a munkahelyteremtés és a szegénység elleni harc ügyében. Az eszének a teljes funkcióját biztosítanunk kell, és még néhány millió eurót ebbe pótolnunk kell. És természetesen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a menekült áradatot okozó okokat kezeljük. Aztán a menekültáborok. Igazából a legsérülékenyebb csoportok egyértelműen nők és gyerekek helyzetén javítanunk kell. És az Európai Unióban kialakult szörnyűséges és fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséget vissza kell szorítanunk a többi dolog is nagyon fontos, csak hogy a tanács úgy tűnik, hogy legalább három részre oszlott. Aztán ott vannak a kohézió barátok, az agri barátok, és a rabat barátok. És aztán a három csoport azért, hogy ne vesztenek össze, egyfolytában egyeztet egymással a finanszírozást illetően mert a végeredményben attól függ minden, hogy a soros elnökség hogyan kezeli a költségvetés témáját. Az év második felével, amikor eljön ez az idő, a szlovák soros elnökségre hárul a gyakorlati rész, és aztán minden attól függ, hogy mennyire készek, képesek megoldani ezt a problémát. Hogy egy olyan alapot létrehozzanak, hogy a tanács megegyezzen velünk. Nekem az a véleményem, hogy a költségvetést nem lehet csökkenteni, és az e, már igazából a plafont elértük. Igazából csak az úgynevezett contingency margin, ez az, amit még nem használtunk ki. Ez azt jelenti, hogy ebből még több pénzt kivehetnénk, mint amennyit eddig. De akkor 2020-ig ezt be kell hoznunk, tehát a tartalékba belenyúlunk, de aztán utána spórolásokkal kompenzálni kell. Ez lett volna a keret és hát akkor most nagyon várom, hogy hozzászóljanak. Ácsú, gyere a Elnök, köszönöm szépen. Most kezdjük a vitát. Hogy adjam meg a szót a hozzászólóknak. Köszönöm szépen. Én meghallgattam ezt a beszámolót a költségvetésről arról, hogy a célkitűzéseinket sorrendbe kell állítani. Minden szakbizottságban. A FEM szakbizottságban a 2017-es költségvetésre már megtettük ezt, több témakör is felmerült. Az egyik A költségvetés minden egyes eljárásában a nemek esélyegyenlőségének biztosítása. 2013. novemberében az intézmények közös közleményt adtak ki, miszerint az éves költségvetési eljárásnak mindig lesz esélyegyenlőségi eleme, és a költségvetésnek erre szánt részeit bele kell számolni, mind a tervezésbe, mind a végrehajtásba. Minden egyes fejezet esetében, amely érinti az esélyegyenlőséget. Második, a strukturális alapok és az FC felhasználása. Annak érdekében, hogy jó minőségű oktatást, vállalkozó szellemet és nők és lányok számára létresített munkahelyeket támogassunk. Én úgy gondolom, hogy a költségvetési sorokat fel kell tölteni azért, hogy a nők és a lányok ugyanolyan eséllyel induljanak a munkahely kereséskor. Európai Szociális Alap például a szülés után való visszatérés, vagy a gyermek szabadság utáni visszatérés támogatására. Külön támogatnunk kell a nőket, akik vidéki környezetben élnek, mert jobban fenyegeti őket az elszegényedés. Ezt a jelentésevő is említette. Tehát, hogy a gyermekes anyák elszegényedését megakadályozhassuk, segítenünk kell őket abban, hogy munkahelyet találjanak. Ezért aztán az Európai Unió költségvetésében a regionális fejlesztési alapban kell találnunk egy részt, amely társfinanszírozás segítségével az ilyen kezdeményezés lehetővé teszi, ha minden más esély kimerült erre. És hogyha úgy tűnik, hogy ennek a csoportnak a foglalkoztatási rátája nagyon alacsony. Preventív intézkedéseket is hoznunk kell, hogy a nők esélyeit növeljük a vidéki közösségekben, illetve támogassuk a peremre szorult nőket. A fiatalok körében uralkodó munkanélküliség Az ez elleni harcra biztosítanunk kell, hogy megfelelő erőforrás áll rendelkezésre. Aztán nemek, esélyegyenlőssége, a fiatal nők és a fiatal lányok körében különösen fontos. Aztán a DAFNE projektnek a támogatása, ezt már említették. ...2013-2020 a TAFNE nem lesz külön projekt, csak egy specifikus célkitűzés, amely keretében az állampolgársághoz kapcsolódó jogokat támogatjuk. Ez viszont azt jelenti, hogy az erre szánt költségvet, költségvetés ingadozhat, lehet, hogy át kell rendezni az egyes sorokból. Nagyon fontos számunkra, hogy pénzügyileg támogassuk a DAFNE elképzelését, mert egyébként ez egy nagyon sikeres program, és megerősített finanszírozást nyújtsunk. 14 millió eurót költöttünk el idén, illetve tavaly. Ez kicsit emelkedést jelez a 2014-2015-höz képest. Másrészt viszont, amikor a Daphne-nak volt saját költségvetési sora, akkor még 18 milliót szártunk rá 2012-2013-ban, majd 19,5-re, illetve 20 millióra nőttek 2011-ben. Nagyon fontos, hogy a Daphne név ne merüljön feledésbe annak érdekében, hogy kiemelt figyelmet élvezzen. A migrációs válság során a Daphne-nak védenie kell a nőket, ezért a költségvetést emelnünk kell. Menekült nők és a menedéket kérő nők helyzetet külön figyelmet kell, hogy élvezzen. Amikor a női menekültekről esik szó, akkor a parlament több intézkedést szeretne látni annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi perspektívát jobban kiemeljük. Szeretnénk emelni a finanszírozást az Odysseus és a Daphne segítségével. A jelenlegi helyzethez kell alakítanunk ezeket a programokat. a civil szervezetek és a humanitárius szervezetek támogatása, akik figyelemmel kísérik a menekültek helyzetét az EU-ban, nagyon fontos. Ez különösen a nők és a lányok elé tornyosuló akadályok leküzdésben nagyon fontos. Azt aztán az integráció, menekültek integrációját célzó munkaerőpiaci intézkedéseket is támogatni kell. Aztán a nemek esély egyenlőségének intézménye. Az Európai Parlament már többször javasolta, hogy a nemi alapú erőszak ra legyen egy külön megfigyelő központ. Ehhez azonban akkor kell elég erőforrás és humán erőforrás. Ahhoz, hogy teljesíthesse a célkitűzéseket. Mi ezt szeretnénk látni 2017-ben, és úgy gondolom, hogy a kollégáim megteszik a saját javaslataikat majd. Mert úgy gondolom, hogy amit a mi szakbizottságunkért, azt nem lehet kihagyni a programból, és támogatni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cilla asszony, most pedig Anna, tessék. Eh, Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel kísértem az előadást. Nagyon fontos, hogy a férfiak és a nők közötti egyenjogosítás, a szegénység elleni harc területén előrelépjünk. Kicsit nyugtalanít, amikor azt látom, hogy milyen prioritásokat határoznak meg a szociális kérdéseknél, már pedig ilyen, is a, ilyen a férfiak és a nők közötti egyenjogosítás. Úgy látom, hogy nincsen egyenjogosítási stratégiam, a tervek között. Ráadásul egy olyan helyzetben vagyunk az EU-ban, amikor nagyon feszült a költségvetés helyzete. A menekült válság nagyon nagy terheket ró ránk. Márpedig a menekült válság folyamányaképpen fennáll annak is a veszélye, hogy az egyenjogosítás kérdése háttérbe szorul. Hiszen évről évre mindig azt halljuk, hogy nagyon fontosak az egyenjogosítási kérdések. Negyedik órában vagyunk, de ugyanakkor a költségvetési forrásokat nem csoportosítják át ennek szellemében. Attól félek tehát, hogy hátrányos helyzetbe keveredik a nem csak az egyenjogosításról van szó, hanem a gyermekek jogáról, a nők jogáról, um, a gyermekszegénység jelenségéről, hogy csak néhány példát felsoroljak. Nagyon sok különböző célt követünk és próbálunk elérni 2030-ig, és úgy gondolom, hogy a nyugat országai igen nagy felelősséget viselnek egy tekintetben. Ne feledkezünk meg a Lisszaboni szerződésről, és mindazokat a feladatokról sem, amelyek ezzel összefüggenek. Ennek ellenére a kérdés mégiscsak az, hogy hogyan lehetne mégis másként átalakítani a költségvetést. talán az is elvárható volna, hogy a tagállamok többet fizessenek be a költségvetésben. Aggaszt, mondom, még egyszerű kihangsúlyozom mondandóm lényegét, hogy az egyenjogosítási kérdés, illetve a kisebbségi jogok szenvedik meg ezt a költségvetési szigort. A prioritásainkról tehát ne feledkezzünk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Muti asszony. Uh, lovely to see you here as opposed to as Köszönöm szépen. Ugye a Költségvetési Bizottságban szoktunk találkozni. Néhány észrevételre utalok vissza, amelyeket itt már megemlítettek a kollégák, és egy új észrevételem is volna. Hogyha a költségvetés területét figyeljük meg a növekedést és a munkahelyeket teremtő beruházásokról beszélünk, de a szociális infrastruktúrára irányuló beruházásokról nem. Az olyan területekre gondolok, mint a gyermekgondozási intézmények fejlesztése, ez egyébként segíti a gyermek szegénység jelenségé elleni harcot is. Tehát ezekről a beruházásokról nem szabad elfeledkezni. Másodszorban, ezt kollégáim már említették, de nagyon fontos a DAFNE program támogatása. A takarékossági időszakban a nők terhére elkövetett, főleg az otthoni erőszak elleni harc egyszerre csak opcionálisá válik, ahelyett, hogy imperatívikus, kötelező volna, már pedig ezt nem engedhetjük meg, hogy bármilyen módon is háttérbe szoruljon a Daphne program. Harmadsorban a menekült kérdés, erről is volt már szó, hiszen alapvető jelentőségű, hogy a menekültek közötti gyermekek és nők helyzetére koncentráljunk, és biztosítsuk, hogy olyan fókuszált, célirányos programok működjenek, amelyek megszólítják ezt a célcsoportot, és segít nekik abban, hogy integrálódjanak a befogadó társadalmakba. Végezetül, bár ugye a költségvetési tárgyalásokban visszatérő téma ez, Végezetül tehát fontos, hogy a költségvetési ráfordítások eredményét mérhetővé tegyük, és a performance budgeting a teljesítmény elvű költségvetés kialakításának elvét érvényesítsük, és egy specifikus gender költségvetés, vagy nemek szerinti költségvetést eh, is biztosítsunk. A nők a lakosság 51%-át teszik ki. Ezért fontos, hogy megnézzük, hogy milyen eredményekkel jár a költségvetés a nők helyzete tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van a gérű. Most pedig megadom az előadónak a szót, tessék. Ja, Dank. Hát köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat, az észrevételeket három szempontról szeretnék beszélni. Én sem adtam fel azt a reményt, hogy a tagállamok esetleg több pénzt fizetnek majd be a költségvetésben. Ez. Amikor arról beszélek, hogy a költségvetés keretei mégiscsak szűkösek, hogyha az Európai Unió minden céljának meg akarunk felelni, pontosan erre gondolok. Jelenleg az Európai Parlament plenárisában vagy a tanácsal való tárgyalás során nincsen szó ugyanerről a kérdésről. De jó, komoly érvek szólnak a befizetés növelése mellett, de nem véletlen beszéltem a tanács statuságáról bevezetőmben. Hiszen a tagállamok érintettségük szerint és nyitottságuk az Európai Unió pénzügyi kérdései irányában való nyitottságuk tekintetében is más-más módon viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez. Azon országok kormányai, honnan mi ketten jövünk, nem tartoznak azon kormányok közé, akik többet szeretnének befizetni az európai költségvetésben. Ezt az Európai Parlamentből nehezen fogjuk tudni megváltoztatni, legfeljebb otthon a hazai parlamentek tudnak odahatni. <clears throat> Ám, hogyha ez a kiinduló pont nem működik, tehát nem sikerül több befizetést elérni, a költségvetésbe a kérdés az, hogyan lehet a meglévő pénzeket a legjobban felhasználni. Abszolút osztom az aggályítokat, hogy az egyenjogosítás kérdését beáldozzák, már pedig stabil többsége állt ki a parlamentben ezen szempontok mellett, és ezeket a szempontokat a múltban mindig megjelenítettük. A költségvetésről szóló vitában is megjelenítjük majd ezeket a szempontokat. Szívesen szállok síkra azért, hogy a DAFNE újabb hatásos hogy ne feledkezünk meg a Daphne-ról, mi több. Úgy gondolom, hogy az egész Daphne program nagyon takarékosan került kistafírozására, és a takarékos szót itt igen irónikusan használom, hiszen a Daphne politikai céljai olyan fontosak, hogy mindenképpen célra vezető volna, és érdemes volna, hogyha növelnénk a támogatást. Ebben szívesen támogatlak benneteket, ám másként, mint az előadó javasolt a Daphnét, nem használnám fel arra, hogy a női menekültök kérdését kezeljem, a helyzetüket javítsam, hanem sokkal inkább a Daphne eszközeit úgy kellene kihasználni, hogy ne ebből próbáljuk a női menekültek helyzetét javítani. Megfordítanám a megközelítést, a hármas és a négyes költségvetési kategóriában lévő eszközöket, amely a menekült krízis kezelését szolgálja, úgy próbálnám felhasználni, hogy a nők és a gyermekek helyzetét javítsam ezzel. Az itt felvetett szempontokat a szempontokkal abszolút egyet tudok érteni a legtöbbel. Ugyanakkor utalni szeretnék arra is, de ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az alapok jogi kerete meghatározott. Például a regionális alapról szóló eszközök keretében direkt nyomatékkal van szó a nők helyzetéről is. Ugyanez igaz a szociális alapeszközeire is. Ilyen módon a tagállamok kezében is van, hogy hogyan használják fel ezeket az eszközöket. Arra a kérdésre pedig, hogy reális az a célkitűzés, hogy több befizetést eszközöljenek a tagállamok a költségvetésbe, a következő mondandó. Múlt héten egy olyan kezdeményezés tanúi voltunk, amely megakadályozta, hogy több befizetést nyújtsanak be a költségvetésbe. A költségvetési állásfoglalás indítvány 21. módosítója volt, a keresztény demokraták nyújtották ezben. Ebben arról volt szó, hogy a stabilitási paktust úgy használjuk, hogy a költségvetés ne számolják be a tagállami deficitbe. Ilyen módon a költségvetésbe való befizetés. Ilyen módon sikerült volna növelni a tagállami befizetést, anélkül, hogy a Maastrichti stabilitási kategóri kritériumokat érintette volna ez. Hat ellenszavazata, 20 tartózkodással veszítettük el ezt a módosítót. Egy szóval többen voltak azok, akik úgy gondolták, hogy nem kell növelni a befizetések lehetőségét. Hát így működik a demokrácia sajnos. Nem hiszem, hogy európai politikusokként helyes, hogy a saját utunkba álljunk, és megakadályozzuk, hogy nagyobb költségvetéssel rendelkezünk, éppen ezért ezt az ügyet fogom szolgálni a jövőben is. Biztosítandó, hogy lehetőségünk legyen arra is, hogy valóban több befizetést kapjon az európai költségvetés, és ilyen módon e fontos területre is többet lehessen használni. Hát ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. E, Köszönöm szépen. Köszönöm előadó úr. Remélem, hogy az a vélemény, amelyet eh, megírunk, eh, valóban figyelembe veszi a költségvetési szempontokat, de a szakpolitikai szempontjainkat is. Most röviden a menetrendről. február 10, az április 18-19. ülésünkön mutatjuk be a tervezetet, április 28-a délig lehet benyújtani módosítókat, és a szavazásra pedig június 13-án és 14-én kerül sor. Köszönjük szépen, köszönjük elég szépen. Muszó, Most nézzük, mi van még a napi rendünkön. Az Európai Globalizációs Alap és az értéke kérdése 2007 és 2014 között a bizottságnak véleményt kell alkotnia erről a jelentésről. Én vagyok az előadó, és ezért, ha megengeditek, akkor bevezetem a témát. Ebben a véleményben, tervezetben arra törekszem, hogy áttekintsem az európai globalizációs alap hozzáadott érték potenciáját 2007-2014 között, 33 procentai moterų ir... És az EGF kedvezményezettjei 33%-ban nők és 67%-ban férfiak. És persze egyes ágazatok ugye tipikusan nők vagy férfiak által domináltak, és a férfi munkanélküliséget szolgálja e-, ezek szerint leginkább ez az alap. Márpedig nagyon nagy szükség lenne, hogy a válság után a női ágazatok is támogatást kapjanak. De úgy látjuk, hogy a férfiak által dominált ágazatok persze ténylegesen többet szenvedtek a gazdasági válság miatt, ugye fém, gyártás, kohászat, ez tény, de azért Továbbra is igaz, hogy a nők körében a munkanélküliség magasabb, mint a férfiak körében. És a nők ö, visszahelyezése a munkahelyekre ö, gyakran nehézkes, ideiglenes. Ö, ha egy munkanélkülévé vált nő ö, munkahelyet keres, akkor a dolga sokkal nehezebb, mint egy férfinek, és akkor még nem is beszéltünk a családi, a gyermeknevelési kötelezettségekről, illetve az egyes államokban különböző szinten érvényesülő gyermekgondozási állami segítségről. Ezek a munkanélküli nők többnyire egyben szegények is, és, és a munkahelyük instabilitása, még ha kapnak is valamilyen munkát, egyértelműen kimutatható. És ez tipikusan női probléma. nagyon sok helyütt hiányzanak a minőségi gyermekellátó rendszerek, ezért a tanácsot és a bizottságot innen is felszólítjuk arra, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi EGF rendeleten belül jobban kiemelje a gyermekeket gondozók, és így többnyire nők támogatását. Még egy aspektus, amelyre rá szeretném irányítani a figyelmet, az, hogy kérjük a tagállamokat, hogy helyi intézkedéseket fogalmazzanak meg, annak érdekében, hogy a munkakereső férfiak és nők közötti különbséget annyiban enyhítsük, hogy akiknek el kell hagyniuk az otthonukat azért, hogy munkát kapjanak, azoknak a helyzete könnyebb legyen. Ugye a női munkaerőt, hogyha elbocsátják, akkor a gyerekei, a helyhez kötöttsége, az iskolához kötöttsége miatt is hátrányok sújtják. A nők sokkal nehezebben tudnak új városba költözni azért, hogy munkát kapjanak. És az önálló vállalat vállalkozások támogatását is nevelni kéne az EGF-en belül. Ez eddig csak 5% volt. A bizottságot rá kell venni arra, hogy hozzon intézkedéseket az EGF-re vonatkozó rendeleten belül, annak érdekében, hogy a vállalkozói szellemet, a női vállalkozók kezdő vagy visszatérő vállalkozásait támogassa. Az egérnek lehetne több hozzáadott értéke, ha tennénk róla, hogy legyen. Ide tartozik az is, hogy az EGF persze súlyos szociális és munkaerőpiaci problémák megoldásában már segített, és a szociális kohéziót is valamelyest javítja. Ezt a vonalat kéne sokkal jobban erősíteni, a családok jövedelmét, a munkahely keresés sikerességét növelni, segíteni. Továbbá a munkába való visszatalálás támogatása az EGF révén néha akadályokba ütközik a határokon átnyúló mobilitás hiánya miatt, illetve ha meg van ilyen migráció, akkor az brain drain-t, agyelszívást okoz. Tehát ezek a fő gondolatai a véleménytervezetemnek és várom most akkor a kollégák hozzászólásait. Én kap először szót. Köszönöm szépen. Amit elmondtál, a vélemény, tervezetről, tehát teljesen benne van minden, jól olvasható és sürgősségi kérdéseket megfogalmazni, és a globalizáció kapcsán felmerülő új kihívásokat. És az itt a kérdés esetleg, hogy ha specifikus költségvetésről beszélünk, akkor ebből olyan európai intézkedések valósulnak meg, amelyek ezeket az új problémákat kezelik. Az ágazatokra is utaltál, vannak ugye úgynevezett restrukturálódó ágazatok, a globalizáció miatt sújtott, de aztán újraépülő ágazatok, ezek tipikusan férfi munkahelyek. Konkrét példát is mondanék, ugye Kínában óriási túlkapacitások vannak, termelési túlkapacitások, ez Európára negatíven hat, és a tagállamokban egyes ágazatokban, például a kohászatban nagyon kemény önszerveződés folyik, ez tipikusan férfi szakma, hogy ennek a szociális dömpingnek ellen álljanak, és persze ez egy környezeti kár is, hiszen Kínában nincsenek szakszervezetek, míg nálunk nagyon erősek. Fontos lenne, hogy ha már vannak szakszervezeteink, akkor szenzibilizáljuk őket arra, hogy a tipikusan férfi ágazatok mellett odafigyeljenek a tagállamokban foglalkozunk azzal is, hogy a női ágazatokban, mint például a textilipar, is odafigyeljenek ezekre a dömping helyzetekre, és a globalizációs alapból ilyen munkahelyek megszűnését is lehessen hát, a problémát enyhíteni. Ezt a tagállamoknak kéne egyenként megvizsgálniuk. A második fő gondolat az, hogy hogyan működik a globalizációs alap. Eddig az alap lehetőséget adott arra, hogy a célzott restrukturáció által sújtott célközönséget, például a fiatalokat ugye megcélozza, de azt látjuk, hogy ha egy férfi ágazat restrukturációjáról van szó, akkor ezt a célcsoportot is úgy fogalmazzák meg, hogy tipikusan a férfiaknak jó a segítség, ugyanakkor azt látjuk, hát azt látjuk, hogy akik ezeken az átképzési programokon részt vesznek, azok is férfiak, fiatal férfiak, ahelyett, hogy nőket képeznénk olyan szakmákra, amelyekben elhelyezkedhetnek. Harmadik gondolat, hogy proaktív módon kéne az alapot alkalmazni, elejébe kéne menni a restrukturációs problémáknak, eddig mindig utólag próbáltuk kezelgetni a problémákat, és szerintem ugye ha azt kérik valakitől, hogy hagyja el a régióját, mert az nincs is lehetőség új munkahelyek teremtésére, akkor a problémát regionális szintre emeli, és a nők aspektusát is egy régiók fölötti szinten kellene kezelni. Százszerzelékig támogatom azt a javaslatot, azokat a javaslatokat, amelyeket te is megfogalmaztál. Köszönöm szépen. Maria Rana. Nem látok több felszólalási igényt, vagy igen? Bocsánat. Neki asszony. Egy Zabaszka asszony kért, hogy olvassam föl a véleménnyel kapcsolatos véleményét, mert nem tudott ma itt lenni, úgyhogy idézőjel nyit. Kedves elnök úr, kedves kollégák, mint az jelentés árnyék előadója, néhány rövid megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Először is köszönöm Linkevicsúte asszonynak, Linkevicsúte asszonynak a tervezetet, amelyet nagyon jónak találok, és támogatom a véleményét, hogy a globális kiegészítési alapot nő orientáltabbá kellene tenni. A legtöbb gyereket nevelő személy az dolgozó nő, akiknek a földrajzi mobilitással korlátozott, és nem mindig tudnak a az alap által eddig adott támogatásokból részesülni. Ezek az anyák, akik jobban megfogalmazva gyakorlatilag kis családok, anyák és gyerekeik, nagyon kiszolgáltatottak, jobb adatokra lenne szükség továbbá az alap eddigi kedvezményezetjeinek összetételére vonatkozóan, az ő nemi profiljukra vonatkozóan, ha ezt a kérdést jól akarjuk kezelni. Sokszor öndefiníció alapján definiálódnak a kategóriák, ugyanakkor látjuk azt, hogy nagyon sok nő, aki a gyerekei gondoskodik, nem tud visszatérni a munkahelyére, és ez egy speciális probléma. Ezért Plenkevics Jute asszonyjal teljesen egyetértek abban, hogy emlékeztet minket a család fontosságára. Reméljük, hogy ez a bizottság megtartja ezt a fajta megfogalmazást, mert a munkahelyi egyenlőségről csak akkor beszélhetünk, hogyha a gyerekekről, családról való gondolkodás feladata épp úgy a férfiaké is, mint a nőké. Végül pedig politikai frakciónk nevében Bennevisőd asszonyhoz az csatlakozom abban, hogy a vállalkozókat, a női vállalkozókat is támogatni kell, segíteni kell a családi vállalkozásokat az alapból. Ez nagyon sok nőnek, anyának megoldást jelenthetne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most akkor Engström asszony kap szót, aki ugyancsak másnak a véleményét fogja felolvasni a zöld frakcióból. Köszönjük az előadónak a véleménytervezetet. Jó kiindulási lap a további vitához. A zöldek számára a legfontosabb követelés az a szövegben, hogy amennyire lehetséges a az alap egyformán támogassa a férfiakat és nőket. A nőket a válság aránytalanul súlyosan sújtotta. Ennek az alap ö, nem felel meg. Főleg a fiatal anyák ö, helyzete különösen nehéz. Eddig talán túlzottan a gyerek ellátó rendszerekre helyeztük a hangsúlyt, az EGF-nek azonban nem lehet közvetlen vagy egyetlen célja a gyerekellátó állami rendszerek támogatása. Köszönöm szépen, most Limasszony kap szót. Hvala za riječ. Hvala i izvestiteljici za poruku o vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. nem kap a magyar kabin tolmácsolást a felszólaló nyelvéből, semmilyen nyelvre nem tolmácsolják, mi pedig nem beszélünk ezen a nyelven. Most franciából elkezdődött a tolmácsolás, de csak annyit hallunk, hogy technikai probléma van. A költségvetési bizottságban ezeket az alapokat sokszor tárgyaljuk. És el szeretném mondani, hogy mennyire fontos, hogy ez a pénz, ezek a pénzek, az elnökhöz most jutott el a tolmácsolási probléma ténye, mikor a tolmácsolás már éppen működött. Folytathatja, asszonyom. Beszélhetek horvátul? Igen. Nos, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ezeknek a pénzeknek azokat kellene elérniük, akik szeretnék átképeztetni magukat, akik új képesítéseket szeretnének szerezni, és itt a Nőjogi Bizottságban elsősorban arra kéne felhívnunk az Európai Bizottság figyelmét, hogy túl bürokratikus a jelenlegi eljárás, sokkal rövidebb idő alatt kellene dönteni a pénzek sorsáról, hogy azok időben elérjék a legrászorulóbbakat, és én azokat tartom a legrászorulóbbaknak, akik szeretnék átképezni magukat azért, hogy munkát találjanak. Elnök. Dėkoju visom kolegiam, kurios išsakė savo nuomonę e, ir aš tikiuosi, kad mes produktyviai dirbsim. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalásokat, és valóban nagyon produktív volt az együttműködésünk az árnyék előadókkal, és úgy érzem, hogy most akkor egy megfogható érdemi szöveget alkottunk. Mondom a módosítók határidejét, március 23-án délutánig kell benyújtani a módosítókat, és 18-18-án áprilisban lesz a szavazás. Most egy, egy-két percet kicsit várjunk, mert 10 órakor pontosan kezdődik a szavazás.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 szóltam előre, hogy egy kolléganőt helyettesítek ma délelőtt, ugyanakkor elfelejtettem elhozni a szavazókártyámat, úgyhogy elnézést, de majd kalimpálni fogok, és ezt a kolléganő nevében teszem. Yeah. So, uh, starting, uh, uh, starting, our, uh, starting our vote. Na, kezdjük el a szavazást. A tanácsi irányelv alkalmazása az egyenlőségről szól. Sajdrova az előadója a szövegnek. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás ezt azt hiszem ellenőriznünk kell. Mm. Oké, okay. Yeah, yeah, yeah. vote is closed. Yeah. Lezárom a szavazást. Nem, megnyitom a szavazást, és aztán lezárom. Okay. Adopted. It's adopted. Elfogadtuk. 30-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 31-es két részben az első rész ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elektronikus ellenőrzés. Megnyitom. Uh, vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, Elektronikus szavazás, 37-es, ha megnyitom. Uh, vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás megnyitom a szavazást lezárom elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellen tartózkodás Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító két részben, először első rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk hármas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosítók mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellett, ellen, tartózkodás, Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21, 25-ös mellett ellen tartózkodás 25-ösre elektronikus, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazás, a teljes véleményre megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok. Gratulálok a raportőrnek. And now it will be three sets for our gender mainstreaming amendments. Most pedig a nemi es- egy- esélyegyenlőség módosítók. Az első a Zika vírusról. Egyes módosító két részben. Első rész mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító első része mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Második része mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom. Elnézést, elfogadtuk. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A következő our gentleman mainstreaming amendments for the Committee of Civil Liberties. A LIBE részéről a terrorizmus elleni harc. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos első része mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk hetes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk egyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk kettes mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő pontunk az emp szociális befogadás és integráció a menekültek részére a munkaerőpiacon egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás Elektronikus szavazás, nyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes első része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk négyes második része mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Ennyi volt a szavazás, köszönöm szépen!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 Uh, gerai, kolegos, mes tęsime mūsų posėdį. We will continue our meeting. Uh, Anna, do you want to say something? Elnök, akkor folytassuk az ülést. Igen. Csak röviden szerettem volna bemutatni és üdvözölni néhány uh, meghívottamat. Az Eye of Metal acélműveknek a képviselőjét. Ez az egyik leginkább férfi dominált terület, de a meghívottam az egyenlőségről fog szólni. Nagyon fontos szerintem, hogy a, az anyaországunkból hoztunk ide látogatókat, akik jobban ráláthatnak így az európai és szociális kérdésekre, úgyhogy egész héten vendégül látom a meghívottakat. Elnök, Köszönöm szépen, és egyetértek. Nagyon fontos az esélyegyenlőségről beszélni, nem csak az EU-n belül, hanem azon kívül is. Úgyhogy üdvözlöm a meghívottakat, most pedig azt javaslom, hogy folytassuk. A következő napi rendi pont az ENSZ konvenció a fogyatékossággal élők jogait illetően a UNCRPD ajánlására. Meg fogjuk vizsgálni a jelentéstervezetet, és Rozárt Szeregútnak adom a szót. Tessék. Muchas gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Mint tudják, 2008-ban fogadták el ezt az egyezményt, és az EU a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezményt aláírta. Ez az első olyan politikai szöveg, melyet az EU írt alá. Ez tehát a jogi csomag részét adjam, és ilyen módon meg kell felelnünk mindennek. Miről is van szó? Egy follow-upot, egy nyomunkövetést kell készíteni a follow-upért a végrehajtás nyomon követéséért eh, az ENSZ felel. Az ENSZ-ben vizsgálják meg, hogy a tagállamok, az ENSZ tagállamok és az Unió, mint aláíró, hogyan tartja be az egyezményben foglaltakat. A vélemény erről szól. A véleményemben pedig a következő szempontokat emelem ki. Egyrészt, hogyha stratégiát dolgozunk ki, mint például a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségről szóló stratégia, akkor mindig figyelembe kell venni a gender stratégiát. A fogyatékkal élő nők kérdéseiről az ENSZ stratégia nem szól, azaz minden ilyen stratégiában fontos, hogy a gender kérdésekre is figyeljünk. Azután a diszkrimináció elleni irányelv kérdésében nincsen előrelépés. 2008 óta a tanácsban megakadt a munka, egy-két tagállam akadályozza ezt a munkát. Harmadsorban egy felszólítás. Azon tagállamok, akik az isztambuli egyezménynek még nem tagjai, ez a nők elleni elkövetett erőszakról van szó, írják azt alá, valamint fontos, hogy a munkaerőpiaci kiigazításokat is végrehajtsuk annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon igazi esélyt kapjanak a fogyatékkal élők. Az inkluzív, a bevonó oktatás kérdéséről is szó van, ahol a diverzitást is figyelembe kell venni. Figyelembe kell venni tehát a fogyatékkal élők igényeit, helyzetét, és meg kell akadályozni, hogy bármi módon hátrányos helyzetűen kezeljék akár a vakokat, akár a gyengéllátókat, például, hogy kivételeket tegyünk a szerzői és szomszédos jogok tekintetében a vakok gyengéllátók érdekében. Még egyszer mondom, egy-két tagállam akadályozza munkát a tanácsban, Persze az egész egyezmény végrehajtását minden évben nyomon kell követni, és a parlament a felügyeleti mechanizmus része kell, hogy legyen. Fontos, hogy ebben részt veszünk, és a koordináció és a mi kezünkben kell, hogy legyen. A ombudsman és a parlament, valamint az egyes szakbizottságok szerepe is fontos, de még fontosabb, hogy koordináljuk a fellépést, hiszen a munkaügyi kérdésekről, a közlekedési kérdésekről, emberi jogi kérdésekről van szó, itt a koordináció nagyon fontos. Erről szól az én véleményem, hogy a koordinatív mechanizmusokat megteremtsük, utána beszélek az erőszakos cselekmények áldozatainak megsegítéséről. Minden módosító indítványt örömmel fogadok, a Júriban is árnyék jelentéstevő, és a Petiben is árnyék jelentéstevő vagyok. Ezért mondhatom, hogy biztos vagyok benne, hogy bármit mondanak, fontosabb gazdagítja majd a szöveget. Köszönöm szépen, most pedig a negyed kis szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az SND meg szeretnék köszönni az előadónak ezt a véleményt. Úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat általánosságban egy nagyon jó javaslat. Egyetértek az előadóval, hogy szörnyű, hogy az antidiskriminációs jogszabályokat van, ahol még nem fogadták el, vagy pedig nem érvényesítik, már pedig évek óta szó van erről, és a fogyatékkel élők számára jelentősen javítana az életük minőségét, hogyha ezt a jogszabályt elfogadnák. Nyomást kell gyakorolnunk az ügyben is, hogy minden tagállam írja alá az isztambuli egyezményt. Néhány észrevételt szeretnék tenni. A javaslatban vannak bizonyos észrevételek, ahol a szexuális kizsákmányolásról van szó. Sokan, akik fogyatékkal élnek, egyben szexuális kizsákmányolás áldozatai is. Nem csak erőszaknak vannak kitéve, hanem kimondottan szexuális erőszaknak. Tehát az erre vonatkozó módosítókat be fogom nyújtani. Meg kell akadályoznunk azt is, hogy az EU pénzeket arra fog, fordítsák, hogy az institucionalizációt támogassuk, nem sokkal inkább az emberek társadalomba való integrációját kell támogatni. Úgy gondolom, hogy a javaslat <clears throat> jó javaslat, de egy folyamatos harc részei vagyunk, és um, felelősséget kell vállalnunk a tagállamok irányában is. Figyelnünk kell a tagállamokra, mi szerint, hogy a marakesi javaslatot um, végrehajtják-e, illetve magát az ENSZ egyezménynek érvényt szereznek-e. Köszönöm. Köszönjük. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon rövidre foghatom magamat. Meg szeretném köszönni az előadónak a szöveget. Nagyon jó ez a szöveg, persze nagyon nehéz ilyen rövid terjedelemben ilyen sokat elmondani, éppen ezért sokan meg akarják ragadni a lehetőséget, hogy módosító indítványokat terjesztenek be. Nos, én a módosítóim között az oktatás kérdését szeretném említeni. Az oktatással sok mindent el lehet érni, és a diszkriminációt meg lehet szüntetni, legalábbis lehet ellen harcolni. Nagyon fontos szempont ugyanakkor a fogyatékosok terhére elkövetett erőszak kérdése is. Tudjuk, hogy nem csak az intézetekben, hanem a családokban is gyakran a fogyatékosok az erőszakos cselekmények áldozatai. Ezt a szempontot nem feledhetjük el. Van itt még egy kérdés, amelyet nem szeretnék elfelejteni, amelyet ki szeretnék hangsúlyozni módosítommal, ez pedig a gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek védelmének kérdése. Sok országban a fogyatékkel élő gyermekeket tehernek tekintik, speciális iskolákba iskolázzák be őket, holott integrálhatóak volnának a úgymond rendes iskolákban. És nem internátusokban laknának ebben az esetben, hanem otthon a családjuknál, és éppen ezért nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, biztosítani kell, hogy a gyermekek eh, ne internátusban, hanem családban élhessenek, és legfeljebb napközi otthonos intézménybe járjanak. Gyakran az apa nem bír megbírkózni a fogyatékos gyermek neveléséből ráháruló kérdésekkel, de eh, ezért eh, nem szabad az anyákat egyedül hagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jimenez asszony. Tessék, parancsoljon. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az előadónak a munkát, amelyet a fogyatékkal élők érdekében tett. Jelzem, nem csak itt a szakbizottságban, hanem általánosságban. A fogyatékosság kérdése valóban horizontális kérdés, tehát a mindennapi élet minden területére kiterjed a fogyatékosok, a fogyatékosság kérdése. Éppen ezért fontos, hogy a fogyatékkal élő emberek jogaiért minden szakpolitikai területen fellépjünk. Ez az egyik fő célkitűzésem a véleménynek. Úgy hiszem, hogy ez a vélemény, ezt kijelenthetjük, átfogó, és persze egy ilyen vélemény elkészítésére elkészítésének a terjedelme, illetve a maga vélemény terjedelme korlátozott. Egyetértek az előttem szólóval. A fogyatékkal élő gyermekek kétszeresen védelemre jogosultak, épp úgy, mint a fogyatékkal élő nők is. Gyakran az ő jogukra fittyet hánynak, például a házassághoz vagy a kapcsolathoz való jogukat lábbal tikor, tiporják. Nagyon sok félreértés van egyébként a fogyatékosság kategóriája körül. Itt különböző törvények vannak az egyes tagállamokban. Az, az kell, hogy a célunk legyen, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet javítani a fogyatékkal élők helyzetén. Ne felejtsük el, hogy gazdasági szempontból is nehéz helyzetben vannak a fogyatékkal élők, általában szegényebbek, mint a populáció nagy része segítségre szorulnak, és éppen ezen nehéz gazdasági helyzetük okán gyakran erre hivatkozva fosztják meg őket polgári jogaiktól. Magam is fontosnak tartom, hogy az isztambuli egyezményt minden tagállam aláírja, és hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a fogyatékkal élő emberek minél jobban integrálódhassanak a munkaerőpiacra. Úgy gondolom, hogy a vélemény nagyon átfogó, és támogatni tudom. Köszönöm. Most pedig megadnám a bizottságnak a szót. Tessék, bizottság. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Meg szeretnénk köszönni a szakbizottságnak az ajánlásokat, a véleményben megfogalmazott ajánlásokat, ezek valóban nagyon relevánsak az egyezmény végrehajtása tekintetében. Másodszorban meg szeretném erősíteni a bizottság elköteleződését, hogy a fogyatékkal élőkről szóló jelentés észrevételeit megfontoljuk, és a végrehajtásra koncentráljunk. Mi több, a gender szempontot ezen axiók végrehajtása során nagyon fontosnak tartjuk. Tudjuk, hogy ezt is az Önök szakbizottsága kiemelt fontosságú kérdésként kezeli. Köszönjük szépen! Köszönjük! Most pedig Rosa Eszteres Feragut asszony kap szót. Köszönöm szépen! Elnök asszony! Megköszönöm én is a bizottságnak a bátorító, biztató szavakat. Valóban önök is segítették mi munkánkat. A digitális hozzáférés, illetve a fogyatékkal élő emberek integrációja nagyon fontos, fontos az is, hogy a fogyatékkal élő nőket ne sújtsák a sztereotípiák. Egyáltalán a fogyatékkal élő nőkről alkotott képet alakítsuk át a társadalomban. Ezek lennének a fő célok. Valóban a fogyatékkal élő emberek kettős hátrányjal küzdenek. Egyrészt az a hátrányjal, hogy nők, már fogyatékos nőkről van szó, másrészt, hogy fogyatékkal élnek. Az egyezményben mindenki egyetért, de ugyanakkor azt is Látni kell, hogy a tagállamok mindent megtesznek-e, hát többek között az Unió is mindent megtesz-e az egyezményben foglaltak végrehajtása érdekében. 2008 óta majdnem 10 év telt el, és a stratégiában a fogyatékkal élő nők egyetlen bekezdésben sem kerültek említésre. Ezen változtatni kell. Az ENSZ maga azt várja el, hogy az európai jogszabályokat is módosítsuk annak érdekében, hogy az egyezmény még jobban alkalmazható legyen. Nyolc éves az egyezmény, de még mindig nem történt meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy sok módosítót kapjunk. A módosítók benyújtásának határideje március 16-a, Persze a vélemény nem lehet hosszabb, mint egy oldalas, éppen ezért komoly szerkesztési feladat áll előttünk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 29-e, 3 óra, délután 3 óra. Mindenkinek sok szerencsét kívánok, jó munkát, és azt hiszem, hogy az utolsó napi rendi pontra térhetünk rá. Elég gyorsan haladtunk, ezt kijelenthetjük. Ma a szakbizottságunk a moldáv a köztársaság parlamentjének eh, női képviselőinek küldöttségét fogadjam. Liviana Polihovics asszony eh, vezeti a delegációt, örülök, hogy itt vannak körünkben. Nagyon örülök, hogy meglátogattak bennünket, és nagyon fontos, hogy eh, véleményt cseréljünk a nők helyzetéről, nem csak az EU tagállamaimban, hanem az EU-n kívüli országokban is. Főleg, amikor a szomszédság politika országairól beszélünk, a nők helyzete nagyon fontos szerepet játszik a politikai kapcsolatainkban. Úgy gondolom, hogy azért is jókor jöttek hozzánk, mert nagyon aktuálisak ezek a kérdések, hiszen szakbizottságunk éppen a nők jogáról készít jelentést, a keleti szomszédság országaiban és más szomszédságpolitikái országokban. Éppen ezért kíváncsian hallgatjuk az önök véleményét, számoljanak be, kérem, a nők társadalomban e- e- betöltött szerepéről, a Moldáv köztársaságban, a politikai döntéshozatalban, a politikai életben, illetve a gender mainstreaming szempontjainak érvényesítése során. Nagyon kíváncsian várjuk, mit mondanak, örülök, hogy ide eljöttek hozzánk, meglátogattak bennünket. Itt az Európai Parlamentben. Éppen ezért most megadnám Liliana Polihovicsi asszonynak a szót a Moldáv parlament alelnökének parancsoljon. Uh, dear Madam Chair, dear members of the committee, thank you. Elnök asszony, kedves szakbizottsági tagok, köszönöm uh, a meghívást, uh, Köszönöm, hogy itt lehetünk, és hozzászólhatunk a vitához. A nők jogait illető európai politikai kérdésekhez. Hét női parlamenti képviselő van itt a delegációban, akik a <clears throat> nők és a béke koordinációs, a női képviselők koordinációs tanácsának az tagjai. A Moldav köztársaság 25 éves függetlenségé során először történt meg, hogy különböző pártokat képviselő női parlamenti képviselők egyeztetnek. Egyetértettünk abban, hogy azokban a kérdésekben, amelyek közösek közöttünk, egyeztetnünk kell, és segítenünk kell így a nők helyzetét a Moldav köztársaságban. Említettem, hogy a nők politikai szerepvállalásáról beszéljünk, de nem csak erről számolhatok be hiszen ahhoz, hogy a nők politikai szerepvállalásáról beszélhessünk, más problémákat is meg kell oldani. A nőket jobban involválni kell, jobban helyzetbe kell hozni, és magabiztosabbá kell tenni annak érdekében, hogy azokban a közösségekben is, ahol élnek, ki, kiálljanak a jogaikért. Bulig asszony van itt a közösségünkben, ő a demokratikus politikai csoportot képviseli, ő pedig az Európai Integrációs és Külügyi Polit Szakbizottság elnöke, Csabani asszony a liberálisokat képviseli, ő az oktatási és ifjúsági és tömegmédium szakbizottság tagja, Alina Zoltas asszony a liberális frakciót képviseli, ő is a külügyi szakbizottság tagja, Balmór asszony független képviselő a parlamentben, ő pedig a Szociális Védelem Szakbizottságának tagja, Dometi asszony pedig a Szociális Védelmi és Egészségügyi Szakbizottság tagja, Dolinca asszony pedig a Szocialista frakciót képviseli, és ő a Parlament Jogi Szakbizottságának tagja. Azért mutattam be a kollégákat, hogy bemutassam, hogy minden politikai frakció képviselteti magát. Még akkor is, hogyha különböző véleményeket osztunk az országban, a parlament nagy többsége, a frakciók nagy többsége igenis öm, meggyőződésesen képviseli az európai közeledés politikáját, az Európa felevezető úton akarunk haladni. Vannak, akik fenntartásokkal élnek Moldova integráció tekintetében, ők is a delegáció tagjai, és talán megértik jobban a látogatás során, hogy az egyedüli esély országunk számára, hogy az Európai Unióval egy erős partneri kapcsolatot hozunk létre, és ilyen módon az európai értékeket jelenítsük meg országunkban. A platformunkon úgy véljük, hogy már 25 éve harcolunk Moldovában azért, hogy több nő legyen a parlamentben, a döntéshozásban. Mégis még mindig csak 23 százalékát tesszük ki a parlamentnek. The last two years we are working very hard on promoting. És a nemzeti jogalkotást át kéne alakítani ennek érdekében, hogy kötelező kvótákat lehessen érvényesíteni a nők parlamenti képviselete során. Most második olvasatban jár az a javaslat a parlamentünkben, amely ezzel foglalkozik, illetve módosítja a jelenlegi jogszabályt. Platformunk a többi politikai frakcióval próbál most megegyezni, hogy módosítóinkat elfogadják. Eredetileg a kormány nyújtott be módosítókat, de mi aztán ezeket kiegészítettük, és 30-50 százalékos ötletek merültek föl. Mi azt mondjuk, hogy olyan kvóta legyen, amelyet a többség békében tud támogatni, viszont kerüljön be ez kötelező érvényel a jogi szövegekbe, mert ha ezt a változást nem konszenzusban hozzuk létre, pláne hogyha egy kötelező kvóta, akkor az nem lesz fenntartható. <clears throat> De lehet, hogy eljutunk majd oda, hogy nem is kell már belefoglalni a jogalkotásba, mert annyira természetes lesz. Persze nem csak kvótákról beszélünk, hanem arról is, hogy hogyan kellene a pártoknak a nőket a politikai pártlistákon szerepeltetnie, vannak olyan pártjaink, ahol több mint 30% nő a jelöltek között, de olyan helyen szerepelnek a listákon, ahonnan semmilyen mandátumot nem fognak megnyerni. Tehát, hogyha a listák végén vannak mindig a nők, akkor ez csak vicc. Tehát platformunk azon dolgozik, hogy a különböző politikai frakciók egyetértését megszerezzük ahhoz, hogy rövid időn belül ez az anyag átmenjen a szavazáson majd. Másik célunk az, hogy befolyásoljuk a mentalitás változását a lakosság körében. Nem várhatjuk, hogy több nőt választanak be a parlamentbe, hogyha a társadalom maga a nők helyét a konyhában definiálja, és nem a politikai döntéshozásban. Van néhány friss felmérésünk a Moldáv köztársaságbani helyzetről, és ezek azt mutatják, hogy 79%-a a válaszadóknak úgy gondolja, hogy a nők helye a konyhában van, vagyis semmi közük a politikához. A lakosságnak ez a része és nagy többsége komolyan úgy gondolja, hogy a nők nem alkalmasak arra, hogy politizáljanak, hogy versengjenek, hogy pozíciókba jussanak, és mindezt annak ellenére, hogy Moldáviában már nagyon magas a képzett nők aránya. Ha az egyetemi arányát nézzük a nőknek, férfiaknak, akkor a, a végzős diákok többsége már a nő, de ha meg a társadalomban betöltött fontos posztokról beszélünk, akkor ennek a fordítottja igaz. Tehát el kéne érni azt, hogy, és ezt a platformunk végzi ezt a munkát, hogy a civil társadalmon keresztül NGO-k segítségével a lakosság felfogja ezt az aránytalanságot, láthatóbbá tegyük a képzett nőket, és megoldásokat adjunk, fogalmazzunk meg, a moldáv társadalom előtt álló kihívásokra, amelyek között ott van a nőkről alkotott társadalmi kép. Van néhány apró pozitív változás 2010-hez képest a saját tevékenységünk eredményeképpen. Azt látjuk, hogy 2010-ben ugye 67%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy A gyereknevelés kizárólag női feladat, férfiaknak semmi köze a gyerekneveléshez. 67 <clears throat> százalék. Volt ez az arány 2010-ben, idén, vagy tavaly, 80%-a a válaszadóknak azt mondja, hogy a férfiak is részt vehetnek a nevelésben, tehát történt valamilyen elmozdulás, és jogalkotási értelemben is, nagyon sok vita érv hangzik el a tömegmédiában erről a kérdésről. És a gyereknevelés most már úgy tűnik, hogy elfogadott, hogy nem csak női feladat, sőt az is, hogy ugyanolyan lehetőségeket kell teremteni a férfiaknak, hogy a gyerekeikkel legyenek, őket neveljék, mint a nőknek. Ezek nagyon gyorsan történt változások, tehát úgy látjuk, hogy érdemes láthatóvá válnunk, hallatni a hangunkat, mert lehet elérni eredményeket. Most azt tervezzük, hogy márciusban mármint 2018 márciusában egy nagy közösségi platformot, konferenciát szervezünk, majd, mert eddig is volt szó állandóan a nők egyenjogúságáról, de semmi nem történt. De azt reméljük, hogyha egy nemzetközi konferenciát hozunk Moldáviába, akkor a probléma annyira előtérbe kerül, hogy kénytelen lesz a kormány intézkedéseket hozni. Hiába szervezzük a fórumok tömegét egymás után, ezeknek túl sok hatás eddig sajnos nem volt a döntéshozásra. Kilenc munkacsoportban dolgozunk, majd, és kilenc témakört határoltunk el, amelyekről úgy gondoljuk, hogy kulcsfontosságúak, tehát például a hív fertőzött nők kérdése, az üzletasszonyok, az üzleti élet és a nők kérdése, a helyi önkormányzatokba választott nők aránya és helyzete és szerepe, hogy mit tehetnének, ha többen lennének helyi szinten, aztán a munkaerő piaci integrációja a nőknek, a külföldről hazatérő nők helyzete, mint tudják, nagyon sok moldáv nő dolgozik külföldön, küld haza pénzt és részben tér haza, és a moldáv diaszpórában most már arról zajlik a vita, hogy sokan hazajönnének, de úgy érzik, főleg a nők, hogy otthon nem tudnának reintegrálódni a munkaerőpiacba, nem kapnának munkahelyet a saját kvalifikációik szerint. Erről próbálunk tehát vitát tartani a parlamentben, és azt reméljük, hogy a kormány is majd így tesz. Or to invite all leaders of political groups which are in the... Valamennyi politikai frakció jelenleg a parlamentünkben kapcsolatban áll a munkacsoportjainkkal, pontosabban a munkacsoportjaink velük, és minden munkacsoportban 40 perc lesz a képviselőknek, a vezetőknek, hogy konkrét elképzeléseket fogalmazzanak meg, hogy a következő egy évben mit fognak tenni annak érdekében, hogy az adott probléma megoldásához közelebb kerüljünk egy másik fórumot is szervezünk, ahova politikai vezetőket várunk, és arra fogjuk kényszeríteni őket, hogy elmondják, hogy mit tettek eddig a parlamentben a nők ügyéért és a konkrét problémák megoldásáért. Tehát felelősségvállalást várunk a politikusoktól nagyobb mértékben, mint eddig. Van egy mentori programunk is, több fiatal nőt szeretnénk a továbbképzéseinkbe bevonni, hogy lássák, tudják, hogy miről szól a parlamenti munka, miért küzdünk, és átéljék a harc szellemét, és az együttlét örömét azokkal, akik jobb életet akarnak a moldáv polgároknak, a moldáv társadalomnak és ezen belül a nőknek. Nyitottak vagyunk kérdéseikre, várjuk őket. Köszönöm szépen Liliana Pálhovicsnak a kifejtett gondolatokat, az áttekintést a moldáviai helyzetről, és akkor most megnyitom a vitát, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van felvetése, kérdése. Lancil asszony. Köszönöm. Nagyon figyelmesen hallgattam, amit mondott a kolléganő a moldáv helyzetről. Sokan közülünk úgy érzik, hogy ilyesmit már láttunk. Ugyanez történt, vagy történik saját hazánkban is, az Európai Parlamentből is jól látható ez. És azt is látjuk, hogy lehet a nők szerepét a társadalomban erősíteni, a tudományban, a kutatásban. Lehet az üvegplafon ellen hatékonyan harcolni. Hallottuk, hogy a moldáv kolléganők a kvótákra nagy hangsúlyt helyeznek, illetve arra is, hogy a pártokon felül emelkedve párbeszédet folytassanak más politikai nézetű nőtársaikkal. Ezt nagyon jónak találom. A gyakorlatban persze ez nem mindig könnyű feladat, de jó, hogy önöknél vannak olyan pártok, amelyek hajlandóak együttműködni ebben a témában és nagyszerű az is, hogy törvényi kereteket akarnak adni az elképzeléseiknek. Romániában is azt láttuk, hogy először a pártokat kell meggyőzni. Én szociáldemokrata frakció vezetője vagyok otthon. A nyáron javaslatot tettünk a nők nevében, azt ugyanis, hogy egy 30%-os kvóta érvényesüljön a politikai életben, nem csak a parlamenti képviselőhelyek tekintetében, hanem a helyi önkormányzatokban, tehát általánosságban. Mindenhol minimum 30% legyen a nők aránya. És ha ez megvalósulna, akkor ez valódi változást jelentene hazánkban, és ezt elfogadták nem csak a mi pártunk képviselői, hanem más pártok képviselői is csatlakoztak a kezdeményezéshez, és most úgy néz ki, hogy a dolog megvalósulhat. Ezt európai szinten szeretném javasolni, ezt az eljárásmódot. Azért is jó, hogyha egyre több nő vesz részt az aktív politikában, mert erősödik ezáltal a nők közéleti felépéshez való kedve, ez ehhez szükséges készségek, ismeretek, növekszenek, és megérzik, hogy pártokon átívelő módon lehet politikai témákat megfogalmazni. Ezt kéne minden országban követni, ezt a módszert. Romániában és a Moldáv köztársaságban, de Bulgáriában is valószínűleg más út nem is áll előtünk, csak így lehet, mert kvóták révén a nők szerepét megerősíteni a politikában. De ha megtörténik a dolog, akkor a nők életében megfogható változások remélhetők a kutatásban, a fejlesztésben, a mindennapi életben, a családban, és legalább jobban megismerik a nők is majd egymás problémáit, eddig izoláltak voltak, a család, a gyereknevelési nehézségeket, és hallottam, hogy vannak persze olyanok is Moldáviában, akik Moldávia EU irányát kétségbe vonják. Nagyon fontos, hogy a demokrácia, a szabadság alapértékeit továbbra is képviseljük, és ne hagyjuk ezeket a retrográd erőket érvényesülni. Mi is fontosnak tartjuk a családot, de nem a politika ellenében, hanem mellett. Még egyszer én is el szeretném mondani, hogy mennyire nagyszerű, hogy most meglátogattak minket a moldáviai kolléganők, és jó példával szolgálnak arra, hogy Európában, más országokban is mit lehetne tenni. Ha összefogunk, akkor erősebbek vagyunk, és ezek a példák nem csak most konkrétan számunkra fontosak, hanem nagyon sok millió nő számára, aki nem verbális támogatást vár most már, hanem konkrét intézkedéseket, jogszabályokat. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és további sok sikert kívánok Önöknek. Köszönöm, Danzila asszony. Most Kázlavszkászkály asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! I podziękować, że u nas e, są. Üdvözlöm a kollégákat Moldáviából. Köszönöm, hogy eljöttek ide. Több oknál fogva is gratulálhatunk önöknek. Először is több politikai frakciót képviselve látogattak ide, ami jól jelképzi, hogy van még remény Moldáviát illetően. Azért említem ezt, mert e, az elmúlt hónapokban nagyon sok vitát hallottunk, ahol kritizálták az önök országát. Aztán nagyon fontos, hogy rámutatok arra, hogy a nők hogyan vesznek részt a politikai életben. Illetve arra is, hogy a moldáv politikai élet keresztmetszetéből kitűnik az is, hogy az emberek képesek arra, hogy összefogjanak a politikai frakciót, és nem több függetlenül. Nagyon fontos az, hogy önök formálisan is képviselők a nőket a parlamentben, hiszen nagyon gyakran a nők sajnálatos módon megelégszenek az, hogy informális képviseletet létesítenek, pedig a nők helyzetéért harcolni a társadalomban fontos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor formálisan részt vesznek a nők, akkor több nőt tudnak a politikai életbe vonzani. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a céljainkat megvalósítsuk. Emlékszem arra, hogy a lengyel feministák valamikor annó a parlament képviselőivel találkoztak, és akkor követelték az esélyegyenlőséget, és rámutattak arra, hogy az, hogy visszaesett a gyermekszaporulat, az nem azért van, mert a nők már nem akarnak gyereket szülni, hanem bizonyos családpolitikai intézkedések miatt. És hogy a nőket nagyon érinti a családpolitika. Az, hogy önök itt vannak, az nagy szó, hiszen első kéztől képviselhetik az ügyüket. Ami a kvótákat illeti, szerintem ez nem megoldás. Svédország és más országok által alkalmazott intézkedések sokkal célra vezetőbbek. De a probléma az, hogy nagyon drágák gyakran ezek. A kvóták viszont gyakran olcsóbb megoldást jelentenek. És jobban fölhívják a problémát a nők külön problémáira. Ezekkel sokat el lehet érni rövid idő alatt. Végül az Euronest jövő héten találkozik, és kedden ebédszünetben először szervezünk egy mellékszállat, egy női fórumot. és a keleti partnerség országaiból nőket látunk vendégül, és nagyon szívesen látjuk Önöket ott. Elküldtük Önöknek az e-mail meghívásokat, de így is megerősítem a meghívást. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Renke asszony üdvözölni szeretném őket. Sajnálom, hogy pont a hátam mögött ülnek, de ilyen az elrendezés, hogy emlékeztessek mindenkit, hogy amikor Moldáviáról beszélünk, akkor nagyon sok más európai ország helyzetét is említhetnénk. A politikai részvétel, a szakmai és magánélet egyensúlyban tartása, ez nagyon sok más országban is érvényes. Én néhány dologra rá szeretnék mutatni. Van három jogalkotási javaslatunk ezzel kapcsolatban, és önök is említették már ezt. Az első az igazgató tanácsokban a nők részvétele. Tehát nem csak a politikai, hanem a gazdasági döntéshozó szervekben is nagyon fontos a nők részvétele. A kérdésem az, hogy önöknek is vannak ilyen problémáik? Mert az gazdasági szféra is nagyon jelentőségteljes. A második a magánélet és szakmai élet kibékítése. Jelenleg van egy javaslatunk erről, az anyasági szabadságról. Nagyon nagy vitánk volt erről. Az EB szeretné az apasági szabadságot is felvenni a listára. Önök kitértek arra, hogy vajon a férfiakat is terhelheti -e a gyermeknevelés, megosztanák velünk a önök elképzeléseit, mert ez a fajta felelősség megosztás nagyon fontos. Végül nem sokat beszéltünk róla, de az esélyegyenlőségnek ez nagy akadálya, az a fizetési szakadék. Bizonyos országokban a nők és férfiak bérei között fölháborító szakadék. Németországban, országomban például 22 százalék. Önök mit tesznek ennek megoldására Moldovában? Aztán a nyugdíjas korú nőknek az elszegényedése szintén egy nagyon nagy probléma. Végül, már említették, de talán részletesebben is beszámolhatnának. Azt említették, hogy a politikai pártokban aktív szerepet játszanak a nők. Én is ebben hiszek. Önök említették a mentori programokat, a kvótákat. Vannak-e más intézkedéseik a pártokon belül a nők részvételi arányának növelésére? Önök említették, hogy a választólistákon olyan helyeken futtatják a nőket, ahonnan biztosan nem kerülhetnek be a parlamentbe. Azt hiszem, hogy erre fel kell hívni a figyelmet, és erről kicsit többet kell beszélni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék hozzászólni most, mert az elején nem tudtam itt lenni. Ahogy múlnak az évek, annál inkább hajlok a kvóták elfogadására. Talán ezt ezzel önök nem értenek egyet, pedig még az igazgató tanácsokban is ez jó megoldás. Egyet értek, hogy a politikai pártok képzik a megoldás kulcsát de sajnálatos módon a politikai pártokban a demokrácia hiányosságai megmutatkoznak ezen a területen, nem csak Moldáviában, más országokban is. Én szeretném önöket biztatni arra, hogy bízzanak magukban, és harcoljanak a kvótákért. Amikor a bérkülönbségekről beszélünk, El kell ítélnünk a férfi és női bérek közti különbséget. Én Horvátországból jövök, ahol nagyon nagy aránytalanságokat látunk. A nők az irányító tanácsokban, ez nagyon nagy eredmény ennek a szakbizottságnak és Vivian Reddingnek, aki a bizottságban és a parlamenten felvetette ezt a témát. Folytatnunk kell ezt a harcot, a 30%-os részvételi arányt 50-re kell emelni. A magán és szakmai élet kibékítése. Hogyan oldható ez meg? Nagyon sokat függünk attól, hogy az egyes országokban az infrastruktúra, óvoda, rendszer hogyan támogatja a demokratikus rendszert, a GDP, az ország fejlettség. Ezek mind nagyon fontosak. Együtt kell működnünk azért, hogy demokratikus társadalmakat építsünk. Horvátországban, Moldovában is például szembesülünk a migráns nők helyzetével. Lehetőségem nyílt arra, hogy ellátogassak néhány menekült táborba. Jártam Bajorországban, kitűnő megoldásokat láttam. Tényleg nagyon jó helyzetben vannak ott. De ez nem egyszerű kérdés, és minden attól függ, hogy ezt a lehetőséget most, hogy az uniós állampolgárokat képviselhetjük, a nőket és a szomszédos országokat. Támogathatjuk az esélyegyenlőséget. Ez nem egy feminista hozzáállás, hanem mindig is ez volt a cél, hogy a nők és a férfiak 50-50%-ban részesüljenek a javakból. Köszönöm az önök látogatását. Elnök, köszönöm szépen. Sújca asszony. Most pedig a Moldáv delegációt kérném meg, hogy válaszoljanak nekünk. Köszönöm szépen a méltató szavakat. Nyilván nem tudunk mindenre kicérni, de még beszélgettünk a jövőben is erről. Amit Kozlovka asszony mondott, hogy térjek arra vissza. A svéd modell ígéretesebb, amely nem szab meg kötelező kvótákat a női képviseletre de hát Svédországnak úgy sikerült ezt elérni, hogy állandóan harcoltak a nők jogaiért. Sokáig tartott ez. Nekünk nincs további 50 évünk erre a harcra, mi most akarjuk a változásokat. Ezt legjobban a kötelező kvótákkal lehet elérni, a politikai pártokban. Ha megdől az egyensúly a másik országra, a másik oldalra, akkor nyilván a férfi kótákba is bele kell gondolnunk majd, bár nem hiszem, hogy ez rövid időn belül megtörténik. Aztán talán megoldás az, hogy 15-20 évre szabjuk meg a kvótákat, de lehet, hogy utána változik a helyzet, és nem lesz szükség ezekre. Buliga asszony a szociális védelemnek volt minisztere, illetve a kollégám szakértője az anyasági szabadságnak, a bérkülönbségnek, a nyugdíj különbségnek Moldáviában. Úgyhogy Bulika asszonynak és Domenti asszonynak is megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon fontos számunkra, hogy ma itt lehetünk. Nagyon hálás vagyok, hogy párbeszédet folytathatunk itt. Nagyon fontosnak tartom az önök munkáját. Már lehetőségünk nyílt arra, hogy ráláthattunk, hogy hogyan dolgozzák fel a szívünkhöz közel álló témákat. Moldávia a nagyon jó elképzelésnek tartja, hogy én nyíltan beszélünk ezekről a kérdésekről, és ebből látszik, hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban a nők jogainak erősítéséért, ami folyik. Nagyon fontos számunkra, hogy együttműködjünk. A moldáv helyzetet, illetően a politikai pártokban a következő demográfiai helyzet a népesek 52%-a nő nem ő. Mindig is aktívan részt vettek a választásokban. Korábban a nagy pártok az alapító szabályzatukban kvótákat szabtak meg a nemek számára. Ezek a belső kvóták nem szültek túl jól eredményeket az elmúlt években. A listákon még mindig a nők szerepelnek a listák legalján. Az első egy tizedben talán egyetlen helyet, ha kaptak. Úgyhogy a civil szervezetek együttműködésével egy jogszabályt készítünk elő, ahol kötelező jellegű kvótákat szabunk meg a nők számára a politikai részvételre, a, illetve a gazdasági életben. Tehát ez egy fontos lépés. Jelenleg a parlamentben három javaslat áll előttünk a kvóta bevezetésére. 40, 30, 50%-ra szól a három javaslat. Ez egy olyan folyamat, ahol a politikai életet és az egész társadalmat meg kell győznünk arról, hogy támogassák ezt a folyamatot. Ami már elhangzott, azt csak támogatni tudom. Azt illetően, hogy Moldáv köztársaságban hogyan valósíthatunk meg támogató struktúrákat. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos a szakmai és magánélet kibékítése bizonyos falvakban és városokban az infrastruktúra még nem elég fejlett, és ez hátráltatja a nők proaktív részvételét. Ezért aztán fontos, hogy folytassuk a harcot. Különösen a bérszakadék elleni harcot. A tanulmányok azt mutatják, hogy ezen a területen nem sok változott Moldáviában az elmúlt években. Jogi szempontból sem. Semmi nem garantálja a jobb bérezési egyensúlyt. Ez pedig nyilván kihat a nyugdíjakra is. A nyugdíj korhatárt illetően eltér, 5 éves különbség van a férfiak és nők között. Úgyhogy nagyon nehéz itt egyenlőséget biztosítani. jogi aktusok módosítását célozza az, hogy legyen apasági szabadság is. Új cikket kívánunk elfogadtatni ezt illetően, hogy 14 napi apasági szabadságot vehessenek ki az apák. A gyermek születését követően és nagyon sok apa él ezzel a lehetőséggel, sőt egyre többen. És lehet látni, hogy ez kihalt a gondolkodás a helyi szinten is. Ami nagyon fontos, hogy az önök tapasztalatai, az itt ma említett problémák, azokat egyeztessük egymás között, mert számunkra ez nagyon fontos, különösen amikor a platformunkat konszolidálni szeretnénk, akármilyen frakcióból is érkezünk, egyértelműen hangot akarunk adni az álláspontunknak a parlamentünkben. Nem csak passzív, hanem aktív résztvevőként akarunk részt venni a politikai életben, és az európai előírásokhoz akarjuk közelíteni a nemzeti előírásokat, hogy a nők helyzetét javítsuk minden területen, és ennek érdekében együtt működhetünk, ha együttműködünk, elérhetjük a célokat. Ezért fontos az, hogy önökkel tárgyalhatunk. Akkor egyre több nőt tudunk bevonni a projektjeinkbe. Domenti asszony, a Szociális Védelem, Egészségügy és Családi Miniszter. Palak. Köszönöm szépen én is hogy meghívtak, hogy lehetőségem van itt felszólalni. Itt sor különböző problémát felvetettek, és az a tény, hogy azokat a kérdéseket fogalmazzák meg, amelyeket megfogalmaztak, azt mutatja, hogy az önök országában is hasonlók a problémák, mint nálunk. Meg lehet nálunk persze a problémák még súlyosabbak, de valójában hasonló problémákkal állunk szemben. Diszkriminálják a nőket a férfiakkal szemben, továbbra is fennáll a diszkrimináció, például a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a fizetések területén, a szociális juttatások területén, hogy csak néhányat mondjak, valóban fennállnak ezek a különbségek. Ha a törvény tiltja a diszkriminációt, mindez nem jelenti azt, hogy nem létezik diszkrimináció. A nők fizetése átlagban 20%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Mindez azzal magyarázható, hogy a nők általában más munkakörökben dolgoznak. A nők gyakran bizonyos szakmák mellett döntenek, amelyeket rosszabbul fizetnek az egészségügyben dolgoznak, az oktatásügyben, szociális hivatásokat vállalnak. Bizony sok nő a Moldáv köztársaságban, és ez talán a gyenge szociális infrastruktúrával is összefügg, sok nő főállásban anya gyermeket nevel, vagy az időseket ápolja, vagy a fogyatékkal élőket gondozza. Olyan munkahelyen dolgoznak, amelyek nagyon rosszul fizetettek, vagy pedig egész egyszerűen HTB-k, háztartásbeliek. Nincsenek szociális ellátóintézmények, és éppen ezért a nőknek kell kivállalniuk azt a szerepet, melyet az ellátórendszernek kellene végeznie. Utána, ha megnőttek például a gyerekek, próbálnak újra munkát találni, de nem olyan könnyű ez. Próbáljuk segíteni a nőknek, hogy vállalkozóként tevékenykedjenek, saját lábukra álljanak, miután a család már nem igényli a segítségüket. Próbáljuk őket bejú, eljuttatni olyan szakmákba, tudományos, technikai szakmákba is, ami általában férfi dominancia alatt áll, Ráadásul az iskola rendszerben próbáljuk már az új látásmódra nevelni a fiatal lányokat. Persze, hogyha alacsonyabbak a bérek, a nyugdíjak is alacsonyabbak, ez egy komoly probléma. Egyéb iránt ez a probléma nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is igaz. Mégpedig az a probléma, hogy sok állampolgárunk külföldön próbál szerencsét. Sokan most érnek vissza Moldáviában, de nem rendelkeznek olyan nyugdíjbiztosítással, amely a számukra a nyugdíjat. A szociális juktatásokról szóló kölcsönös megállapodást pedig nem kötöttünk még az EU tagállamaival. Sőt, vannak olyanok is, olyan politikusok, akik próbálják megakadályozni az ilyesfajta együttműködés aláírását az EU tagállamokkal. Itt az Európai Parlamentben még egyszer ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy pán-európai, össz-európai megoldásra van szükség. Például azért, hogy az ilyen megállapodásokat meg lehessen kötni, hiszen a más országokban dolgozó nők szociális jogait a Moldáv köztársaságnak is el kellene ismernie, mi több a jogosultságot magával kellene, hogy hordozhassa a nő. Aztán a nők a cégek vezetésében, az igazgató tanácsokban. Azt mondhatjuk, van erre példa. Voltak éppen ezen a területen nincs ekkora diszkrimináció. Nagyon sok nő aktív a gazdaságban, a pénzügyek, pénzügyi ágazatban, cégvezeték, tők, nagyra kell értékelnünk az ő tevékenységüket, de persze fontos, hogy a nők ilyetén szerepvállalásáról törvényi szóljon. Ami az apasági szülési szabadságot illeti, az apák vagy a nagyszülők is eh, gondozhatják a gyermeket, Ilyen módon a gyermeknevelési szabadságot az apák is igényelhetik. Minnyáján tudjuk, hogy csak kvótákkal, és ezzel szeretném befejezni mondandómat, tehát minnyáján tudjuk, hogy csak kvótákkal nem lehet a e kérdést szabályozni. Minnyájunknak pozitív képet kell alkotnunk a nők politikai szerepvállalásáról. Mi, politikus nők, Moldáviában példával járunk elől. Gyakran pártokon túlmutató fellépéssel szállunk sikra nők szerepvállalásáért. Azért dolgozunk, hogy még több nő aktivizálódjon a politikában. Thank you. If you have other questions. Köszönöm, hogyha van további kérdésük, akkor ez megválaszoljuk, de tudjuk, hogy már így is túl hosszan beszéltünk, úgyhogy Köszönjük szépen. Köszönjük minnyájuknak. Köszönöm a Moldáv Parlament képviselő asszonyainak. Én magam Litvániából jövök. Szóval jól értem az önök álláspontját, és bizony azt kívánom, azt szeretném, hogy a demokratikus folyamatok tovább haladjanak Moldovában, és a nemek közötti egyenlőség egy magától értetődő céllá váljék. Mielőtt az Európai Parlament tagjává váltam, Litvániában voltam szociális biztonsági ügyekért és szociális ügyekért felelős miniszter. És például azon dolgoztam, hogy a szülői, a gyermeknevelési szabadságot férfiak is igényelhessék. El nem tudják képzelni, milyen akadályokban ütkö, akadályokba ütköztem, míg eh, kialakítottuk ezt a rendszert, mára pedig magától értetődő tény lett ebből. És sok apa megyesre. Én a Litván Szociáldemokrata párt színeiben politizálok, és a mi pártunkban igenis vannak kvóták, női kvóta. Teljesen mindegy, hogy országos vagy önkormányzati választásról van szó, minden listán kvótával biztosítjuk a nők helyzetét, 60% férfi, 40% nő. Ragaszkodunk a kvótához. Persze az is egy kérdés, hogy a választók egyetértenek ezzel a rendszerrel, támogatják ezt a rendszert. Az Európai Parlamentben 11 litván parlamenti képviselő van, és én vagyok az egyedüli nő közöttük. Hát ez szégyen. Pedig a jelöltek listáján sokkal több nő volt. Egyszerűen szóval úgy gondolom, hogy az emberek gondolkodás módját is át kell alakítani, teljesen mindegy, hogy európai szinten, vagy országos szinten, vagy önkormányzati szinten politizálunk, vagy a keleti partnerekről van ez szó, mindenhol biztosítani kell az azonos esélyeket. A nőknek sokkal nehezebb összeegyeztetni a pályájukat és a, a család igényeit, de ezen dolgozunk. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, kitartást kívánok Önöknek, úgy gondolom, hogy nem könnyű ezeket az eredményeket elérni. 25 év történelmi perspektívában tekintve, egy állam evolúcióját tekintve nem olyan hosszú idő. A mentalitás átalakításához bizony hosszú idő kell. És ebben az oktatás játszik fontos szerepet a gyermekeknek kiskoruktól fogva el kell magyarázni, mi is a genderek közötti, a társadalmi nemek közötti egyenlőség, milyen előnyökkel jár ez a társadalomra, az államra nézve. Köszönöm szépen ezt a véleménycserét, remélem, hogy önök is hasznot húztak az itteni párbeszédből. Biztos vagyok benne, hogy a mi szakbizottságunk, amikor a nők keleti partnerség országokban betöltött szerepéről készítünk véleményt, fontos szerepet fog játszani. Köszönöm, elnök asszony, én is meg szeretném köszönni a meghívást. És hogyha bármilyen további információra van szükségük, amikor a jelentésüket elkészítik, akkor bármilyen információval szívesen szolgálunk, küldjen egy e-mailt a kérdésekkel, és mi megválaszoljuk ezeket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az előadók figyelembe veszik, meg, megfontolják az önök javaslatát. Nincsen az egyebek alatt semmi mondandónk, ezzel lezártuk a napi rendet. Köszönöm minden résztvevőnök a munkát köszönöm a tolmácsoknak, akik segítették a munkánkat, és ezzel elnézésüket kérem, hogy egy órával korábban befejeztük a munkát. A következő ülésünkre pedig március 22-én és 23-án kerül sor viszontlátásra.